le, hogy elkezdhessük a munkát. Linnasszony kíván ügyrendi felszólalással élni. Elnök úr, a 54-es pontban sikerült megegyeznünk, köszönöm, hogy aláírták a kollégák, és így konszenzusra jutottunk.